lehet, hogy továbbra is odafigyelünk erre a területre, és nagy figyelemmel követjük a kutatásokat. Köszönöm szépen. A, az ALDE részéről és a zöldek részéről a baloldal részéről és a szocialisták részéről beadtak egy közös határozati kérvényt, holnap lesz a szavazás. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, most pedig következő és utolsó napirendi pontunk következik. Az egy perces beszél hozzászólások a 150-es cikk értelmében. Az első hozzászóló Skilakakis úr. Elnök asszony, Egyiptommal kezdem. Nagyon nehéz lesz a következő időszak, ezért a külszolgálatnak az európai állampolgárok védelme érdekében, a kisebbségek védelme érdekében, és például az alexandriai görög ortodox kisebbség védelme érdekében föl kell lépniük. Szükség van egy jogkeretre minden tagországban megsértik a jogszabályokat. Nagyon sok országban, most hagy térjek át a hulladékválságra, fölmerül ez a probléma, és ehhez kapcsolódik például a határon átszállított illegális hulladék lerakás. Mert senki nem akarja saját kertjében tudni a szemetet, de ez ellen hatékonyan kell fellépnünk, a bizottságnak új intézkedésekre van szüksége, környezetvédelmi elveket kell figyelembe venniük, és a tagállamoknak is lépniük kell. Gondoljon bele a bizottság ebbe, 2012-ig meg kell ezt oldani. Köszönöm. Dancsila asszony a szó. Doresc să atrag atenția asupra situației din România, respectiv încălcarea flagrantă. Köszönöm Szeretném ismertetni önökkel, hogy mi a helyzet Romániában, és hogy milyen módon ássák alá az alapvető jogokat Romániában. Ellenzéki politikusokat tartóztatnak le, visszaélnek a hatalommal, nem tisztelik a polgárokat. Ezek a kormányzati intézkedések eredményeként az emberek utcára vonulnak és demonstrálnak. Szeretném fölhívni a figyelmet ezekre a visszaélésekre. A kormány 10 millió eurót költ rendészeti eszközökre. Egy diktatúra van kialakulóban. Mi történik a jövőben? Politikai elnyomásról van szó. Az Európai Unió ne csak Egyiptom és Tunézia miatt aggódjon, hanem saját tagállamai iránt is. Köszönöm, Kazak úr. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! A polgár dohánytermesztő problémája nagy feszültségekhez vezet Bulgária sok régiójában, és nagy demonstrációnak vagyunk tanulni. Több mint tízezer ember vesz részt ezekben. Ez azért történik meg, mert felfüggesztették az állami támogatást a dohánytermelők számára. 17 tagállamban termelünk dohányt, de Bulgáriában állami támogatást kaptak, és ez az egyetlen olyan ország, ahol most ezt beszüntették. Itt 76 millió euróról van szó, ezt betervezték a dohánytermelők támogatására, és ez nem érte el a termelőket. Elnök, köszönöm. Elnök asszony, kedves kollégák, ma az Európai Parlamentben Buzek úr elismerte, hogy a romákat lemészárolták a második világháború során, a nácik. Azt mondta, hogy ők a legelnyomottabb kisebbség Európában hosszú távon. De hát ki fogja ezeket a politikákat megvalósítani? Már 2008. júliusában megrendelt a bizottság egy jelentést, ami 18 országban felmérte volna a romák helyzetét. Tehát fölteszem a kérdést. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben érthetetlen, hogy egy ilyen értékes jelentés miért nem valósítanak már meg. Redding asszony azt mondta erre a kérdésre, hogy majd 2010 végéig megvalósítják. Hát most már 2011 február van, és még mindig nincs kész a jelentés. Akarom tudni, hogy miért, elnök. Csapó? Csapó? Elnézést, ha nem tudom kiejteni a nevét. Yes, thank you. Thank you. E, wielokrotnie wypowiadałem się w trakcie... Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlamenti viták során nagyon sokat beszéltünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Ez nagyon fontos az Európai Bizottság és a Parlament számára. Szeretném fölhívni a figyelmüket azonban arra, hogy ennek jelentős következményei vannak bizonyos iparágak számára, hiszen nagyon sok gyárat áthelyeznek az Európai Unió határain kívülre. Sajnos ezeket a megjegyzéseket nem veszi figyelembe az Európai Bizottság. Németországból vagy Lengyelországból újra vannak olyan cégek, amelyek a volt Szovjetunióba kívánják áthelyezni a gyárukat, vagy akár Dél-Amerikába. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak lépéseket kellene tennie ez ellen ahogy meggértem az állampolgárok agora fórumán szeretném átadni az üzenetet mert ott meggértem hogy tiltakoznak a civil szervezetek képviseltetik magukat, egyszerű állampolgárok, akik a szociális egyenlőtlenség, a szegénység, munkanélküliségről számoltak be, annak ellenére, hogy a 2010-es év a szegénység elleni harc éve kellett volna, hogy legyen. Kétségbe esettek az állampolgárok, és az Európai Parlament próbálja átadni a véleményét ezeknek a szervezeteknek, akik a szegénység ellen harcolnak. Most a pénzügyi válság fokozza a szegénységet. Például a szociális kirekesztettségnek egyik formája az, hogy olyan javaslatokat tesznek az EU részéről, amely nem gondoskodik az állampolgárokról. Az Európai Parlamentnek tennie kell valamit. A válság hatását fel kell mérni a társadalomra, és intézkedéseket kell tenni a tanácsnak és a bizottságnak. Elnök, kedves kollégák, egy perc az egy perc. Hosszú volt a nap, nézenek az órára. Marinescu úr. Mulțumesc, doamna președintă. Grupul de evaluare Cheval a adoptat toate rapoartele. Köszönöm, elnök asszony a Schengeni értékelési csoport ajánlásokat fogadott el Romániával kapcsolatban. É, annak ellenére, hogy Románia megfelel a követelményeknek, a, ez az értékelés megszületett, ehhez a parlamenti képviselők nem férhetnek hozzá. Ennek megismerése nélkül nem várható el, hogy a képviselők felelős döntést hozzanak. Románia is kérte a titkosítás feloldását, ugyanakkor a tanács vonakodik. Romániának joga van ahhoz, hogy minden ezzel, tehát a Schengeni zónához való tartozással kapcsolódó dokumentumot nyilvánosságra hozzon. Ez az egyetlen módja annak, hogy az európai parlamenti képviselők az információk birtokában tudjanak dönteni, különben szerződésszegésről beszélhetnénk, és megszegnénk saját szabályainkat. Köszönöm. Plum. Jézus, ez már megint kicsoda. Szeretném informálni önöket, hogy a demokrácia ilyen nagy elnyomás alatt nem volt az elmúlt húsz évben. Már informáltuk a házat arról, hogy a nyugdíj jogot meghamisították. Romániában az egyik politikai per megint bebizonyítja, hogy a kormány megszegi az alapvető szabadságjogokat, és minden intézkedés azt demonstrálja, hogy a román nép ellen van a kormány. Nem fogadhatjuk el, hogy az Európai Unió egy demokratikus tagja arra használja a közintézményeket, hogy személyes vendettákat kövessen el. Az a cél, hogy a szabadságot és a demokráciát védjük. Elnök, köszönöm. Harkin asszony. E e Tisztelt elnök asszony, azt kérem írként, hogy vizsgálják meg a pénzügyi helyzetet Írországban, méghozzá igazság, igaz, igazságosan, kaszinó beruházások özönlöttek az ír bankokba, és ez kártyavárként dőlt össze. Az ír adófizetők fizetik meg ennek az árát, 5,8-es kamatokat kell fizetnünk, és a szolidaritási terv nem működik megfelelően. Miért? Azért, mert a munkanélküliség növekszik, annak ellenére, hogy a bevándorlási ütem növekszik, és a negyedik egymás követőben a, a csökkent. A 132 milliárdból 110 milliárd a kiskapun ömlött ki a bankokból. Ahogyan Barozó úr is elmondta, hogyha megoldást akarunk találni erre a problémára, akkor lépnünk kell méghozzá komolyan. Köszönöm, Dodds President. Uh, President, only last week in... Köszönöm, elnök asszony. A múlt héten Észak-Írországi választókörzetemben uh, diszidens terroristák két beélesített uh, bombát hagytak Észak-Belfastban. Uh, nem történt uh, haláleset, mert uh, Isten beavatkozott. Több száz biztonsági embernek kellett ezt követően fellépnie. Ez csak a legutolsó azon kísérletek sorában, amelyek a rendőröket és a katonákat célozzák meg Észak-Európában. Ezek az incidensek már Nagy-Britanniában sem számítanak hírnek, nemhogy Európában. Ugyanakkor mégis emlékeztetnek arra, hogy noha komoly haladást értünk már el Észak-Írországban, sokan

hiszen Szent Valentin is epilepsziától szenvedett. Ma Európában 6 millióan szenvednek ettől, Ír, Skóciában pedig 39 ezeren, és ez azt jelenti, hogy 19 ezer ember abban a félelemben él minden nap, hogy rohama lesz. Ez több millió embert érint Európában. Február 14-én fel kell hívnunk a figyelmet az epilepsziára, és akik epilepsziások, azokat diagnosztizálnunk kell, több neurológusra van szükségünk, akik az epilepsziára specializálódnak. Február 15-én nagyon sok esemény lesz a parlamentben, kérem legyenek ott, mert sok választó eljön ide. Ragadjuk meg ezt az alkalmat arra, hogy John Hilt, aki az epilepsziára szakosodott,

bhuailim uh, rá gur bhfuil saoirse ceannas na bunaimeanna don chaontas eorpach saoirse taistil a szabadság az egyik legnagyobb célkitűzése az Európai Uniónak, a munkaszabadsága, az utazás szabadsága. Nincsen munkaszabadság, mert nem ismerjük el kölcsönösen az egyetemi kvalifikációkat. Egy olasz orvos 9 hónap alatt szerezte be az engedélyeket, hogy Írországban dolgozhasson. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk az egész európai rendszert. Különösen azért fontos ez, hogyha az elektronikai egészségügyi ellátást és szolgáltatásokat be akarjuk vezetni. Szükség van tehát ezeknek a kölcsönös elismerésére, ezeknek a kvalifikációknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! a hatalommal való visszaélés Romániában, amelynek gyakran tanulj voltunk, azt mutatja, hogy ez az ország történelmének sötét szakaszába lép. Annak ellenére, hogy demokratikus alkotmányunk van, megszegik ennek a cikkeit. Elméletben a hatalmat elkülönítették Romániában a végrehajtástól, de valójában az elnök visszaél a hatalmával minden nap az ellenzékre le akar sújtani, el akarja folytani az ellenzékiek hangját. És a kormány vezetőjeként mindenkit el akar taposni, aki ellenzéki. Tehát uh, itt nem lehetünk közömbösek, sem a tagállamok, semmi. Ezen kívül hangosan kell hallatni a hangunkat, hogy mi történik Romániában. Nem szabad, hogy félrevezessenek minket a hatalmon lévők magyarázatai vagy szövetségeseik Romániában. A tények magukért beszélnek, ezt láthatják. Köszönöm. Elnök. Iván úr. președinte eu mi am propus ca periodic să vin să i aduc aminte domnului Buzec de Köszönöm, elnök asszony. Szeretném emlékeztetni Buzek urat arra, hogy mi a helyzet a román demokráciával. A, az elnök, a parlament elnöke járt Romániában és támogatta a kormányt. Hadd mondjam el Buzek úrnak, hogy a román parlamentnek nincs is semmilyen hatalma, mert csak a kormánynak van, és az elnöknek. Az elnök választja ki a minisztereit, és ő dönti el, hogy milyen fontos intézkedéseket kell meghozni a Európában, a Romániában. Embereket börtönöznek be Romániában politikai okokból. Buzek úr vizsgálja felül a az álláspontját, és adjon ki egy sajtónyilatkozatot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön mit gondol? Miért fogadja el az állásfoglalásait az Európai Parlament? Valószínűleg azért, hogy végre is hajtsák őket. Úgy tűnik azonban, hogy a lett kormány a 2004. március 11-i állásfogás nem hajtja végre. Ez pedig kimondja, hogy Lettországnak minden állandó lakosnak szavazójogot kell adni a helyi választásokon. Mikor tartják már be végre ezt az állásfoglalást? Oroszul azt mondhatnám, hogy majd amikor hó esik nyáron, angolról is van erre egy hasonló mondásunk, Hölgyeim és uraim, nekem teljesen mindegy, hogy melyik ország mondását veszük figyelembe, véget kell vetnünk annak, hogy 335 ezer lett nem szavazhat. Köszönöm. Dank. Az next, uh, hát a... Köszönöm szépen. Encsú úr, a szó. Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony asistăm la evenimente care vor schimba cursul istoriei în nordul Africii. Ma a Észak-Afrikában forradalmi változások zajlanak, nem maradhatnak hatalomban a jelenlegi vezetők. Vannak azonban diktatúrák, olyan országokban is, amelyeket egyébként hagyományosan demokráciának tekintünk. Egy ilyen ország Románia, és nyilvánvalóan az ártatlanság vélelmét fenn kell tartani. Ugyanakkor békén kell hagyni az embereket, hogyha nem jelentenek közbiztonsági kockázatot. Basescu úr egy veszélyes ember, amíg hatalmon van. Bazescu úr Strasbourgban tett egy nyilatkozatot néhány héttel Konstantinescu letartóztatása előtt. Egy fontos ellenzéki vezetőt tartóztattak le, e, jelentette be Bazescu, miközben ez az ember még nem is lett bíróság elé állítva. Úgy tűnik, hogy Bazescu úr dönti el, hogy kit tartóztatnak le Romániába, és kit nem. Köszönöm, Kretu asszony. Sie haben kein Mikrofon, Frau Kollegin. Ja, jetzt. Nincs mikrofonja, kolléganő. Foarte mult doresc să mă alătur și eu colegilor meu pe care au atras atenția. elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmet a politikai ellenzék üldözésére Romániában. Egyre több hatóságot használ fel a kormány, és mindennek az életszínvonalra negatív hatása van. Antidemokratikus lépéseket hoznak annak érdekében, hogy bebetonozzák a kormányt. Egy ellenzéki személyiséget letartóztattak, ez jól mutatja, hogy milyen nyomás alatt van az ellenzék. A, az adóbevételeket a kormány klientúrája kapja. Társadalmi forrongás van Romániában, és ezeket a társadalmi megmozdulásokat mi támogatjuk. Fontos, hogy fellépjünk annak érdekében, hogy az emberi jogok sértése, jogsértése megtör, ö, leálljon Romániában. És utolsóként Cortez Lastra úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Szeretném megosztani önnem az örömömet. Nem régen Spanyolországban egy nagy gazdasági és szociális paktumot írt alá a szakszervezetek szervezete, az üzleti életvezetői és a kormány. Ez azt jelenti, hogy egyesíthetjük az erőinket a kihívásokkal szemben, és erősíthetjük Spanyolország szerepét. Ez egyedülálló példa arra, hogy a globális válság idején egy egész társadalom összefoghat, elfogadhat egy megállapodást, és szembenézhet a jövővel, és Spanyolország erős orrása, országa válhat. Köszönöm, lezárom ezt a napi rendi pontot, lezárom a mai ülést. A következő ülés holnap, csütörtökön, február 3-án 9 óra kerül